zárjuk a vitát. A harmadik emberi jogi téma után kerül sor a szavazásra. A nepáli eh, helyzet következik, a eh, nepáli helyzet a földrengés után. Először Kastádó úr, úrnak adom meg a szót egy perc. Grazie Presidente. Parliamo di un dramma umanitario che fa conta ben 8... Köszönöm szépen, elnök asszony. Emberi jogi katasztrófáról beszélünk, több mint 8800 ember életét veszítette, nagyon sok ember lakóhelyét elhagyni kényszerült, nem kaptak orvosi segítséget, támogatásra szorulnak. Mit teszünk Nepálért, hiszen közeleg a monszun, és ezek az esőzések téldre kényszerítik majd az ellátási láncot. Nagyon nehéz így is eljutni ezekre a területekre, azonban tönkre fogja tenni a, a terményeket az esőzés, a jelenlegi rekonstrukciós források nem kellő mértékűek. Az elnök arra kéri a hozzászólót, hogy lassítsa le a beszédét. Tehát, ahogy mondtam, meg kell győződnünk arról, hogy teljes átláthatósággal használjuk a forrásokat, és a leggyengébbeknek segítünk, a nőknek, a gyermekeknek és a betegeknek. Köszönöm, de Méker úr következik egy perc. Ja, Andr- Köszönöm szépen, másfél hónappal a pusztító nepáli földrengés után már jobban látjuk, hogy hogyan zajlik az ottani segítségnyújtás, és milyen drámai helyzetben vannak az ottani polgárok. Teljesen érthetetlen, hogy a nepáli hatóságok még most is a az adóztatással és a vám folyamatokkal foglalkoznak, amikor a segély szállítmányokat kell az országba bejuttatni, és az embereknek 10 kilométereket kell gyalogolniuk, hogy hozzájussanak a segélyszállítmányokhoz a kaszti rendszer, a kaszt rendszer 1979 óta hivatalosan nem áll fenn, mégis a gyakorlatban létezik, és azt szerint osztják szét a segélyszállítmányokat. Az államnak szüksége van egy új struktúrára, egy sokkal erősebb központi hatósággal, nemzeti szinten, és szükség van a demokratizálódásnak a beindítására, egy új oktatásra, egészségügyre. Így érhetjük csak el az Európai Unió támogatásából, hogy Nepál jövője rózsásabb legyen. Ah, pour deux minutes. két perc. Köszönöm. Minden minden természeti katasztrófa, egyben emberi katasztrófa is. Hogyha olyan helyeken történnek ezek, mint Haiti vagy Nepál, akkor tényleg alig jutunk szóhoz a szegény országokról van szó. Az elmúlt hónapokban 8 millió ember szorult támogatásra, az erőforrások szűkösek. Ezek olyan emberek, akiknek szükségük van a segítségre. Újra kell indítani, különösen a városoktól távoli területeken az egészségügyi ellátást megfelelő, megfelelő orvosi felszereltségű ellátóhelyekre van szükség. A nemzetközi, közvéle, a nemzetközi közösség feladata az, hogy segítsen a szüleiktől elszakadott, elszakadt gyermekek sorsának megoldásában. A humanitárius munkások beszámolnak éhezésről, illetve gyermekkereskedelemről is. Ezeket a gyerekeket vissza kell integrálnunk a társadalomba, ehhez is nemzetközi fellépésre van szükség. El kell érnünk, hogy a humanitárius segélyek elérjék azokat, akiket segíteni kell, megkerülve azokat a korlátokat, amelyeket gyakran a helyi rendőrség állít Felszólítom az Európai Parlamentet és az EU összes tagállamát, hogy segítsék Nepált abban, hogy újraépítsék az országot. A korábbi helyzet sem volt kielégítő, most viszont kifejezetten katasztrofális. Köszönjük. Most eh, Manur kap szót. Köszönöm szépen április elején a dél-ázsiai delegáció tagjai meglátogatták Nepált, és szerettük volna elérni, hogy a legfontosabb pártoknak a vezetői végre új alkotmányt fogadjanak el. Beszéltünk emberjogi kérdésről, klímavédelemről, és nagyon jó előrelépéseket értek el, értünk el. Meglátogattunk európai projekteket, így például e, egy korai előrejelző rendszer, e, ami képülőben van, illetőleg egy kórházat és 9000 ember esett áldozatul ennek az évszázados földrengésnek, százezrek vesztették el eh, az otthonukat, a hajlékukat, eh, Baktapurban és máshol pedig templomok eh, váltak romokká. Nagyon sok ezer önkéntes vesz részt a élelmiszereknek, a gyógyszereknek a szállításában. Csak az én országomból 4 hét alatt 60 millió eurónyi adomány ment a térségben. Az egészségügyi intézmények és a helyi hatóságok jobb összekötetése szükséges, annak érdekében a természeti katasztrófával szemben fellépjenek a jövőben sem szabad Nepált magára hagynunk. Köszönöm Lambert asszony kap szót egy percre. Köszönöm, én vagyok az elnöke annak az Európai Parlamenti Delegációnak, amelyről Manúr is beszélt. Tudjuk, hogy eh, voltak eh, olyan tervek, amelyek alapján Nepál megpróbált felkészülni az ilyen eh, katasztrófákra. Tudjuk, hogy ezek az előkészületek életeket mentettek meg, nyilván nem voltak ezek az előkészületek elégségesek, és mindenképpen szeretném együttérzésemről biztosítani az elhunytak hozzátartozóit. Ez egy olyan ország, amely, amely nagyon komoly logisztikai problémákat vet fel, amikor a segélyeket el akarjuk, el akarjuk juttatni a megfelelő helyekre. A fejlesztéshez arra van szükség, hogy a helyi főpártok megállapodjanak az alkotmányban, illetve a kormány működésében. Az éves GDP 50%-át teszi ki a kár, a GDP egyébként is csökkenni fog, mert a legfőbb bevételi forrás az a turizmus. A donor közösségnek kell tehát azt a pénzt rendelkezésre bocsátani, amit megígértek. Köszönöm, asszonyom, mondja az elnök. Harencova asszony következik. Nepál. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nepál a vészhelyzetben van. Nemzetközi humanitárius segítségnyújtásra van szükség, ez létfontosságú volt és lesz, hogy enyhítse a szenvedést, illetve a rekonstrukció, az újjáépítés útjára állítsa ezt a gyönyörű országot, amelybe szerencsém volt ellátogatni. Az emberi jogoknak érvényesülnie kell, és megdöbbent az, hogy a legsérülékenyebb csoportok a diszkrimináció áldozatának áldozatai. Nepálnak továbbra is fel kell vállalni azt a feladatot, hogy, hogy megvédje a lakosságot, a legsérülékenyebbeket, függetlenül attól, hogy milyen társadalmi rétegbe tartoznak a válság a gyermekek jogait is érinti, az oktatáshoz való jogot, hiszen több mint 7000 iskola ö, eltűnt. Az iskolák újra, újraépítése tehát prioritás, meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy Nepál a normál, normális élet útjára visszatérhessen. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Kánul következik egy percre tisztelt elnök asszony mintegy két héttel a tragédiát megelőzően én is nepálban jártam. szvszortó volt látni hogy mi történt két és fél millió ember segtségére szorul és nagyon sokan olyan területen élnek amelyet nagyon nehéz megközelíteni. jön a monszun amely további károkat okoz és teljesen elszigeteli ezeket az embereket a humanitárius segítségnyújtásnak, segítségnyújtás esetében nagyon fontos az egyenlő elosztás, illetve a távoleső helyekhez való hozzáférés. Össze kell tehát fognunk, hosszú távú újjáépítés szempontjából ismét csak segítségre szorul Nepál. A katmandói donori konferenciát üdvözlöm, és arra ösztönzöm az Európai Uniót, hogy aktívan vállaljon szerepet segítse Nepált az újjáépítés útján, illetve a békéhez vezető úton, és nagyon reméljük, hogy a politikai erők Nepában politikai konszenzusra jutnak, hiszen erre nagy szükség van. Euh, Köszönöm, most pedig akkor euh, a frakciók nevében felszóló képviselők kapnak szót, euh, Tun asszony, az első. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm drámai képeket kaptunk Nepálból néhány héttel ezelőtt, ugyanakkor a tragédia iránti érdeklődés eltűnőben van. Sokan jártunk Nepálban, és magában ragadott bennünket az ország természeti szépsége. Emellett nagyon jó benyomást tett ránk a helyi lakosság is. Azt hiszem ebben egyetértünk. Ezek közül, az emberek közül nagyon sokan sanyarú körülmények között élnek. Mi, akik adott esetben turistaként jártunk az országban, elvárjuk, hogy megfelelő körülmények között éljünk, legyen meleg víz a csapban, csapból, Nekünk mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy segítsük a nepáli lakosságot. Kézzelfogható segítségre van szükség. Vous avez dépassé votre temps, madame. C'est bon, merci beaucoup. Köszönöm. Gil asszony kap szót a szocialisták és demokraták nevében. Köszönöm, elnök asszony. Én eh, régóta odafigyelek eh, Nepálra, együtt működtem a választások előtt a demokratikus eh, erőkkel, és a nepáli népet csodálom, csodálom az elkötelezettségüket, hogy újra akarják építeni országukat a súlyos földrengés után. Az egyik legnagyobb aggodalom a gyerekek sorsa. 1,7 millió kiszolgáltatott gyermeket érintett valamilyen módon ez a földrengés. Sokan földön futóvá váltak közülük közülük sokan elszakadtak a szüleiktől, vagy elvesztették a szüleiket. Ezek a gyerekek eh, eh, ki vannak téve annak a veszélynek, hogy eh, emberkereskedők áldozatai lesznek. Éppen ezért szükség van arra, hogy olyan eljárásokat hozzunk létre, amely ezt megakadályozza az iskolák egy komoly százaléka is megsérült, ezeket is minél hamarabb újra kell építeni, hogy a gyerekek folytathassák a tanulmányaikat. Elnök asszony, hamarosan jön a monszun szezon, amely a segélyintézkedéseket tovább fogja hátráltatni. Köszönöm, elnök asszony, az elnök megszakítja. Köszönöm a képviselő, az elnök megszakítja hozzászólót. Karski, úr az ECR részéről. Köszönöm, elnök asszony. 9000-en haltak eh, meg, eh, majdnem 1 millió eh, lakás semmisült meg, 3 millió ember menekült el. A 76 kutatócsoportot küldött az EU, illetve a nemzetközi közösség és az EU is az első segítségnyújtási időszakban 40 millió eurót bocsátott Nepál rendelkezésére. Itt most nem a humanitárius segítségről szoktunk általában beszélni, hanem az emberi jogokról. A helyzet katasztrofális, mégis a nepáli hatóságok egy bizonyos extra adót vetettek ki a bejövő humanitárius segélyekre, és ráadásul azok eljuttatása a leginkább rászorulók felé is problémás. Nem szabad szelektív módon segítséget nyújtani, és nem szabad diszkriminálni sem ez ellen az EU-nak fel kell lépnie. Köszönöm szépen, elnök asszony. A tragédia mértéke amely áprilisban és májusban bekövetkezett, nagyon jól megmutatkozik a számokban, majdnem 9000-en életüket vetett, vesztették, 1,7 millió gyermek ö, ö, lakóhelye elhagyására kényszerült, nagyon sokan orvosi ellátásra szorulnak, illetve segítségre a világörökségi helyek lerombolódtak, és mintegy 10 milliárd dollárra tehető a kár. Jön a monszun, és további problémákkal kell szembenézni, például az élelmiszerellátással. Ez azt jelenti, hogy a nemzetközi közösségnek koordinált módon kell föllépnie, és forrásokat kell támasztani, a humanitárius segítséget kell nyújtani, segíteni kell az embereknek abban, hogy visszaállítsák a, a károsult emlékhelyeket és kulturális örökségi helyszíneket. Köszönöm szépen, López képviselő következik. Gracias, señora presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék arra utalni, hogy ugyanolyan embertelen a helyzet Nepában, mint Paraguayban vagy a közel-keleten. A világ ellenséges, a természeti katasztrófák pedig különösen a szegény rétegeket érintik. Elutasítják az országból érkező menekülteket, vagy pedig a közel-keleten gyakran rabszolgasorsban tartják őket. A nepáliak alig tudnak túlélni ebben a helyzetben, miközben a világkereskedelmi szabályok békjójában senyvednek, és képtelenek az országok fejlesztését elérni. Szolidaritást kell vállalnunk, legalább 300 millió euróra van szükség a közvetlen humanitárius veszély leküzdéséhez. Hét hozzászólás lesz a spontán hozzászólások körében. Nem, először kell úr kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Kétség sem fér ahhoz, hogy milyen súlyos tragédiára került sor, milyen történt Nepálban. 9000 ember meghalt, nagyon sokan elvesztették a lakásukat, gyerekek nem járhatnak iskolába minden segítséget megérdemel a lakosság bizottság is segélyeket ajánlott fel az amerikaiak 10 millió dollárt, a britek 6 millió fontot. A kérdés, ami felmerül, az az, hogy ez a segély valójában eljut-e a nepáliakhoz és azon belül is a dalit népességhez, akik a legalacsonyabb státuszú tagjai a nepáli lakosságnak. Mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy ők is hozzáférjenek a segítséghez. Felmerül még az a kérdés is, hogy nem túl sok eh, NGO dolgozik-e ott. Eh, én azt gondolom, hogy kevesebbre lenne szükség, kevesbé aprózódna el a segítség. Köszönöm, most pedig akkor a Catch the Eye-ra térünk rá. Egy perc, Sógor úr. Thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nepál lakossága nagyon nehéz időkön ment keresztül a múlt havi döbbenetes földrengések miatt, és együttérzésemet szeretném felajánlani számukra. Ezen kívül aggodalomnak kívánok hangot adni, miszerint több ezer tibeti menekült Nepálban él, nem rendelkeznek nepáli állampolgársággal, ezért láthatatlanok az állam számára. A nepáli tibetiek alapvető joga nincs garantálva, hiszen az emberi jogi kitételek csak az állampolgárokra vonatkoznak, továbbá Nepál nem részese a menekültek jogárásáról szóló ENSZI egyezménynek szívszorító látni azt, hogy ilyen időkben, ilyen nehéz időkben a legláthatatlanabb csoport mennyire sérülékeny. Arra ösztönzöm és kérem a nepáli kormányt, hogy változtasson alkotmányát, és mindenkinek garantálják az alapvető jogokat, mindenkinek, akik a területén élnek, különösen válságidőben. időben. Köszönöm. Mondja az elnök, Kusz következik. Tisztelt elnök asszony, az európai intézményeket, illetve az európai tagállamokat fölhívom arra, hogy támogassák az újjáépítési folyamatot a Nepában, és növeljék a humanitárius segítségnyújtást. Együttérzésemet ajánlom föl az áldozatoknak, illetve szolidaritásomról szeretnék tanúbizonyságot tenni a földrengéseket követő időszakban a nepáli kormányt, illetve a nemzetközi közösséget, közösségnek köszönettel tartozunk az erőfeszítésekért, azonban még több a teendőnk, humanitárius segítséget kell nyújtani azoknak, akik távoleső területeken élnek, fellépésre van szükség, amely az ellenálló képességet növelés, a természeti katasztrófák hatásait csökkenti, illetve megelőzi Európának támogatnia kell Nepált a demokrácia útján, illetve nemzetközi pénzügyi támogatást kell mobilizálni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tudom, hogy a földrengés áldozatai iszonyatos kínoknak vannak kitéve, hiszen az én hazám Görögország is gyakran földrengésnek a helyszíne. 9 ezer halott volt Tibetben, és 2,8 millió ember humanitáris válsághelyzetben kell, hogy éljen. Fontos, hogy Nepált a szolidaritásunkról biztosítsuk, a lakásépítést, az otthonteremtést támogassuk, és legelső sorban is a legnehezebben megközelíthető területekre, a leginkább hiány szenvedők számára, a gyermekek, eh, a szüleiket elvesztő kiskorúak számára eljutassuk a humanitárius segélyeket. Elnök asszony, azonnal reagálnunk kell a helyzetre, és még több humanitárius segít kell nyújtanunk. Poszpesil úr, egy perc předsedkyně já tu debatu pozorně poslouchám. Nagy érdeklődéssel hallgatom ezt a vitát. Természetesen segítenünk kell, ugyanakkor oda kell figyelni a segélyek megfelelő elosztására. Eh, ne legyen olyan, hogy diszkriminált csoportok nem kapnak, nem jutnak hozzá a segítséghez. Eh, a médiában olvasottaktól eh, Nekem is rossz kedvem lesz. Cseh önkéntesek is dolgoznak egyébként Japán, Nepálban, és ők is arról számolnak be, hogy vannak olyan népességcsoportok, amelyek nem jutnak hozzá a segítséghez bizonyos kisebbségek tagjai. Ezért is örülök annak, hogy az állásfoglalásunkban szerepel egy felhívás Mogherini asszonyhoz, hogy vegye fel a kapcsolatot a nepáli hatóságokkal, annak érdekében, hogy a segélyt tisztességesebben osszák el. Ugyanis a segélyek tisztességes elosztása az nagyon fontos, különben ez is csak egy eszközé válik a nepáli elit kezében. Köszönöm. Elnök asszony, boldog születésnapot kívánok önnek. A nepáli tragédia felhívja figyelmet arra, hogy azok, akik egy ilyen katasztrófát túlélnek, nem jutnak hozzá később élelmiszerhez, orvosi ellátáshoz, nincs fedél a fejük fölött. Nekünk támogatnunk kell őket, az én hazámból származó önkéntesek is utaztak Nepálba. A szolidaritás nem csak egy szó, az Európai Uniónak és a bizottságnak meg kell vizsgálnia azt, hogy hogyan lehet újszerű módon segíteni a nepáliakat, azokat, akik fedél nélkül maradtak. Kérjük, hogy lassabban olvassa a beszédet, mondja az elnök asszony. 1977-ben az én hazámat is földrengés sújtotta, és mi magunk értjük tehát, hogy milyen helyzetben van Nepál. Az Európai Parlamentnek és az Európai Uniónak szolidaritási alapot kellene felállítania. Köszönöm, mondja az elnök azt, hogy nagyon gyorsan beszélt. se Köszönöm Mindannyian megdöbbentünk attól, amit hallottunk. A humanitárius válság mindannyiunkat megráz. Megfelelő finanszírozásra van szükség, és a felhasználást átláthatóvá kell tenni a nepáli kormány segítséget kér, és mi tudjuk azt, hogy még a tragédia előtt is ez az ország szegény volt, alulfejlett, a e, bevételeinek jelentős része a turizmusból származott, ami most veszélybe került. Tehát segítségre van szükség, humanitárius e, segítségre. Ez az állásfoglalás alkalmas arra, hogy felszólítsuk az európai tagállamokat arra, hogy mutassanak szolidaritást. Nepál csak földrajzilag van messze, ilyen tragédiák velünk is megtörténhetnek. Köszönöm în situații de criză oamenii reacționează. Köszönöm szépen, elnök asszony. Válsághelyzetben az emberek reagálnak együttműködnek, szolidaritást tanúsítanak azok érdekében, akik segítségre szorulnak. A más embereknek való nyújtás, az az emberiség egyik legfontosabb eh, értéke a szociáldemokraták állásfoglalási indítványa a nemzetközi közösség eh, szolidaritásáról beszél egy olyan nép irán, amely nagyon sokat szenvedett a természeti katasztrófa következményeitől. A nepáli népnek ugyanakkor hosszú távon kell segítséget nyújtani, hogy a május 13-ai katasztrófa valamennyi következményét felszámoljuk. 1,9 millió nepáli gyermek szenved ma mindennapos ilyen. Gondoskodnunk kell arról, hogy az infrastruktúra újra felépüljön az országban. A mikrofont kikapcsolt az elnök asszony. Ön is kérem, hogy beszéljen lassabban, kérem. ale UE az Európai Unió Nepára fordított erőforrásainak meg háromszorozása kitűnő, de továbbra is együtt kell működnünk annak érdekében, a nepáli helyreállítás gördülékenyen zajoljon és a nepáli nép továbbra is védelmet élvezzen. Köszönöm. Most pedig eh, Magarina asszony képviseletében megadom a szót eh, Kalinina Lukasevica asszonynak. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt eh, képviselők! A főképviselő, alelnök Mogherini asszony eh, nevében üdvözlöm azt, hogy eh, a parlament sürgősségi állásfoglalást hoz a nepáli földrengés következményeiről. A földrengés április 25-én történt. Az Európai Unió már korábban kifejezte szolidaritását a, az emberi életek elvesztése, az anyagi kár miatt. A kárt szenvedett objektumok között világörökségi építmények is vannak. Az EU tagállamai és az Európai Unió kézzelfogható módon biztosították szolidaritásukról a nepáli népet. Közvetlenül a földrengés után a nepáli kormány felhívására egyértelműen megnyilvánult az Európai Unió szolidaritása. Az Európai Bizottság 3 millió eurós humanitárius segélyt küldött, különösen egészségügyi és logisztikai koordinációs segítségnyújtás formájában. Ezt később 6 millióra duplázta a bizottság, miután a humanitárius segélyekért felelős biztos Stylianides Nepálban járt Valeri Ámosszal, az ENSZ főtitkár helyettesével, aki a rendkívüli helyzetek koordinálásáért felelős. Így módon fejeződött ki az Európai Unió szolidaritás emellett a polgári védelmi mechanizmust is aktiváltuk, amelynek révén szakértők és anyagok kerültek Nepálba. Az EU emellett konzuli támogatást is nyújtott a Nepálban rekett polgárai számára. Ezen kívül a bizottság felgyorsította 16,6 millió eh, euró kiutalását. Ezek már korábban odaítélt összegek eh, voltak. Ez, eh, ezzel a nepáli hatóságok pénzhez jutottak, hogy reagáljanak a legsürgősebb szükségletekre. Tisztelt képviselők, emellett a stabilitási és béke eszköz révén azt tervezzük, hogy a legtávolabbi, legnehezebben elérhető térségekbe is eljutatjuk a segítséget. Az önök jelentése említi azt is, hogy iskolákat kellene helyreállítani, illetve ideiglenes oktatási intézményeket létrehozni, ami az önök kérdését, a vámra vonatkozó kérdését illeti. Szeretném tájékoztatni önöket a helyzetről a, egy együttműködési megállapodás. Elnézést kérek, miniszterasszony, kedves kollégák, önök most eh, szavazni érkeznek, ugyanakkor ezt eh, kérem, hogy eh, nagyobb csendben tegyék, mert nem halljuk az előadót. Tisztelt képviselők! A nepáli földrengésről beszélünk, és hogy hogyan segíthet az Európai Unió. Eh, éppen a vámok eh, visszaállításáról beszéltem. A nepáli kormány és az ENSZ között több évvel ezelőtt született egy eh, megállapodás, amelynek értelmében nem kell vámot fizetni a humanitárius segély beérkezésekor. Az első napokban azonban komoly zavarok keletkeztek, és azóta azonban a kormány koherensebben alkalmazza ezt a politikát, különös tekintettel Stylianides eh, úr látogatására, amikor is az eljárások felgyorsításában is megállapodtak a kormány eh, leszedett eh, a listáról egy csomó olyan terméket, amely korábban vámterhelt volt. Az Európai Unió begyűjti az információkat a segélyszervezetektől, hogy a gyakorlatban hogyan valósulnak meg ezek a dolgok. Ezt a bizonyítékot és ezeket az adatokat fogjuk majd felhasználni a nepáli kormányjal való kapcsolatainkban. Amennyiben a helyi szinten az erőfeszítések nem megfelelőek, akkor az Európai Bizottság felveszi a kapcsolatot a nepáli kormányjal megragadva azokat a lehetőségeket, amelyek azokat a szorosabb kapcsolatokat, amelyek a földrengés miatt kialakultak az EU most eh, részt vesz a katasztrófa utáni szükségletek felmérésében. Ez június végére elkészül. Ez lesz az alapja az újjáépítési stratégiának. Az EU részt vesz majd azon a donor konferencián, amely Katmanduba kerül megrendezésre június 25-én. Elnök, kedves kollégám, kérem, eh, kollégáim, legyenek tisztelettel az előadó iránt, és eh, csendbe vonuljanak be az ülésterembe. Tisztelt képviselők, Nepálnak szüksége van politikai stabilitásra, ahhoz, hogy folytathassa gazdasági fejlődését, illetve most újraépi, újjáépítését a már régóta várt alkotmányt remélhetőleg végre elfogadják, és ez egy mérföldkő lesz a nepáli béke folyamatban. Ezt nagyobb decentralizációnak kell követnie, illetve elszámoltatható intézmények kiépítésének a helyi választásokat is mi hamarabb meg kell tartani, hogy helyreálljon a legitimitás helyi szinten. Emellett Nepálnak egy sor emberi jogi problémát is meg kell oldania. Ezek közé tartozik eh, a konfliktus áldozatainak eh, nyújtott igazságszolgáltatás sokan kérdeztek rá egyéb emberi jogi problémákra, a diszkriminációmentesség, a gyermekek jogai és a nemek közti egyenlőség az, emberi, az EU stratégiájának része. Az EU régóta támogatja a civil társadalmat abban, hogy fellépjenek a nők elleni erőszak, diszkrimináció ellen jobb körülményeket alakítsanak ki a lakosság, beleértve a gyerekek számára is a nepáli kormány intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy megakadályozza a gyermekek kereskedelmét. A a kormány a földrengés óta jobban odafigyel erre a problémára, és tudatosítani is próbálja a lakosságot. Egyes eh, körzetekben, ahol a földrengés különösen súlyos hatásokkal volt, eh, történtek eh, ilyen jellegű cselekmények. Kérem, csendesebben mondja az elnök. Az EU támogatja azokat az emberi jogi szervezeteket, amelyek a nők jogaival, gyerekek jogaival foglalkoznak, és amelyek fellépnek az emberkereskedelem ellen is. Az EU finanszíroz olyan programokat, amelyek eh, a diszkrimináció elleni fellépést eh, tűzték ki célul. Itt eh, támogatjuk a Dalit mozgalmakat is, és az egyéb kiszolgáltatott csoportokat, beleértve a nőket és a gyermekeket, illetve a nyomortelepeken élőket. Az EU monitorozni fogja a segítség szétosztását, és odafigyel a diszkriminációra, illetve a büntetlenségre, mint emberi jogi problémákra. Nepál egy szörnyű tragédiát élt túl, időre van szükség ahhoz, hogy teljesen magához térjen. Ehhez és ezért szükség van az EU és nemzetközi partnereink támogatására, amit biztosítani is fogunk. Én köszönöm azt is, hogy önök érdeklődést mutatnak a nepáli helyzet iránt. Köszönöm. Voltak azért olyanok, akik hallgatták is ön. Voltak is olyanok, akik hallgatták önt, miniszterasszony. Ezzel lezárom ezt a vitát, és néhány perc múlva már szavazunk is ezekről az állásfoglalásokról. Köszönöm, kedves kollégák! Jó napot kívánok, kedves kollégák! Akkor kezdődik a szavazás. Kérem, hogy foglaljanak eh, helyet, eh, és eh, kérem, hogy készítsék elő a kártyáikat. Best. Thank you. We have a request for... Köszönöm. Egy személyes nyilatkozat megtételére érkezett, irányuló kérés érkezett. Oh. Pilinszki asszony. Mr. Pirinski, you have the... floor. Pirinski úr, bocsánat. working. Thank you, Madam President. Köszönöm, elnök asszony. A kilencedikei vita során az Olaf felügyelőbizottsági jelentésről, amikor beszéltünk, Szavrama úr eh, parlamenti a lehető legsértőbb és eh, elfogadhatatlan módon beszélt hozzám azzal vádolt, hogy szándékosan hazudok, és szándékosan próbálom félrevezetni a vitában résztvevőket. Ez rágalmazó kijelentés volt, amit teljesen elfogadhatatlannak tartok, és mindenképpen be akartam számolni erről a kollégáknak politikai karrierem során mindig a legjobb tudásom szerint nyilatkozom meg, és mindig a legjobb képességeim szerint értékelem a tényeket a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban a jövőben is így járok el, ott lehet majd a részleteket átbeszélni. Tudom, hogy a 164-es házszabály pont alapján most itt nem térhetek ki a részletekre, ugyanakkor azt megerősítem, hogy a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban az eljárásokat felül kell vizsgálni és meg kell erősíteni. Köszönöm, mondja az elnök. Kaptam néhány kérést arra vonatkozóan, hogy, ember, hogy kollégák meg akarnak szólalni itt, ebben az ügyben, illetve más ügyben nyilatkozatot szeretnének tenni, és most Szárvama úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Pirinski úr, elnézést kérek az általam használt nyelvezet miatt. A, a kifejezések használatának oka az volt, hogy én úgy tudom, hogy ön ön pontosan tudja, hogy az Olafnak megvolt a lehetősége arra, hogy reagáljon a, felü- a felügyelőbizottság véleményére. Ezért mondtam azt, amit mondtam, de a stílus miatt elnézést kérek, remélem, hogy a bocsánat kérésemet elfogadja. Thank you very much. Now Mr. Glezos has a point. Köszönöm szépen, Glezos úr ügyrendi kérdésben kért szót. Szót kértem. Ügyrendi kérdésben. Ugyanakkor a vita elején nem adtak nekem szót eh, a, ahhoz, hogy ügyrendi kérdésben szóljak, aztán újra elhalasztásra került, amikor megint ügyrendi kérdést kívántam feltenni. A római szenátusban minden nap elmondják azt, hogy meg kell védeni a görögöket. Én is ezt mondom, görögöket meg kell védeni. Nincsen senkinek joga arra, hogy a hitelezőinket védje és segítsen nekik. Now, Mr. Nuttall, you have also point of order. Az egyetlen megoldás, az egyetlen megoldás abban áll, hogy Görögország adósság szolgálatának teljesítését felfüggesztjük, hogy Görögország és a görög nép megtalálhassa a saját útját. It was not quite a point of order, but uh, thank you very much. Now, Mr. Nuttall. Ez nem annyira ügyrendi hozzászólás volt, de köszönjük. What happened in this chamber last night? Ami tegnap este történt ebben a teremben, az felháborító, gyalázatos, Eh, az EFDD eh, frakció azt kérte, hogy függesszék fel a szavazást a 191-es eh, cikk alapján. Noha azonnal lépni kellett volna, az alelnök 30 percre felfüggesztette az ülést ahhoz, hogy önök itt leérjenek az ülésterembe és leszavazhassanak bennünket. Ezért is gondolja az sok ember, hogy ez egy Egér testület. Önöknek van egy szabálykönyv valamiben. Vagy betartják, vagy összetépik. Tegnap arra került sor, hogy nem tartották be. Mi Schulz úrhoz írunk egy levelet annak érdekében, hogy a szabályokat tartsák be, és hogy ne érhessen bennünket diszkrimináció pusztán azért, mert szkeptikusok vagyunk az európai projekttel kapcsolatban. Tol úr a rendetlenség miatt lett felfüggesztve az ülés a 22-es cikk alapján, aminek ön bizonyára tanúja volt és látta ezt, hogy milyen fejetlenség volt itt akkor. Nos, az ott elfogadott a, a, a tegnapi jegyzőkönyve elérhető, illetve amennyiben nincs megjegyzés elfogadottnak minősítjük. Van egy írásbeli nyilatkozat, a 2015 per 8-as amely arról szól, hogy az Európai Unió továbbra is támogatja a polió felszámolását. Ezt Linda McEwan és kilenc más képviselő nyújtotta be. Ezt az írásos nyilatkozatot 404-en aláírták, ami azt jelenti,